Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket ebben a gyönyörű teremben. Megnyitom az ülésünket, és vitára bocsátom a napirendet. Nincsen ellenvetés, úgyhogy a előterjesztett formában elfogadottnak tekintjük. Most az elnök közleményei következnek felkértek arra, hogy még egyszer a, utaljak a 205-ös cikkeinek a következményeire. Tehát az eljárási szabályzat 205. cikkeinek a következményeire, mely cikkely a kibővített elnökségnek a szerepéről szól. Semmi újdonság nincs benne, amivel eddig ne találkoztunk volna, azt javasolnám, hogy tekintsük úgy, hogy önök tudomására hoztam ennek a szakasznak a tartalmát. Rendben? Akkor ezt sikeresen végre is hajtottuk. Áttérünk a hármas napi rendi pontra, az e-meeting bemutatására. Valószínűleg ugyanis akkor Fleckenstein kolléga megállapításának megfelelően kiköltözhetünk majd a Luxemburg térre, ahelyett, hogy itt tartsuk az ülést. Virpi Kolkáját és Zina Au Radit kérem meg, remélem jól ejtettem ki a nevüket, hogy vezessenek be minket az e-meeting rejtelmeibe. Parancsoljanak! Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy önöknek is bemutathatom az e-meeting szolgáltatást a külügyi bizottságnak, amint önök tudhatják már, a parlament jelenleg arra törekszik folyamatosan, hogy a nyomtatott anyagok mennyiségét csökkentsük, és továbbra is lesz persze nyomtatás, de azt is látjuk, hogy nagyon sok nyomtatott anyagot eddig kidobtunk, óriási a hulladék mennyiség, és a hatékonyság növelése érdekében döntés született, hogy amit lehet át kell tenni elektronikus formátumba. Nyilván a parlamenti munka kulcs eleme pillére a, az minden dokumentum, tehát a hozzáférhetőségüket a lehető leggyorsabban és a lehető legtöbb eszközön garantálni kell. A parlament ezt azzal támogatja, hogy kidolgozta az e-meeting oldalt, szolgáltatást, ezt szeretném bemutatni. Mi is ez? Ez egy webalapú szolgáltatás, amelyet itt házon belül fejlesztettek számítástechnikus kollégák, és kifejezetten az önök igényeire való tekintettel. A bizottsági ülések anyagait elektronikus formátumon teszi hozzáférhetővé. Bárhonnan, bármikor hozzáférhetők ezek az anyagok, is bármilyen eszközön. De azért talán érdemes tudni a következőket. Ha mobileszközt használnak, akkor akár most érdemes elővenni azt, és követni azt, amit mondok, akkor kipróbálhatják, hogy igaz, amit beszélek. Van egy rövid kinyomtatott változata is annak, amit most el fogok mondani. Ott van az asztalukon. És ott van a kék link, amelyen megtalálják ezt az oldalt. Be kell jelentkezniük saját felhasználói nevükkel és jelszavukkal, amit az irodában használnak, ugyanazt kell itt is beírni. Most Livnán Ájri kollégámat arra kérem, hogy demonstrálja önöknek, hogy miről is van szó. Jó napot kívánok! Ahogy elhangzott, ez egy webalapú szolgáltatás, tehát nem kell hozzá semmilyen szoftvert letölteni, és nagyon könnyű a használata. Sőt, egy linket is csináltunk hozzá, tehát ha beírják az parlament hivatalos címét, Európa, Európa EU, amit mindenki ismer, és utána egyből az e-meeting szót, egybeírva, akkor elérik a gateway-t, a normális bejelentkezési oldalt, ahol meg kell adniuk a felhasználó nevüket és jelszavukat, aki tudja és kívánja, az csinálja velem együtt. This is of course it goes through the Wi-Fi. A Wi-Fi hálózaton keresztül jutnak be ez a bemutatkozó oldal három lépést kell végigjárni. Nyelvet lehet kiválasztani, a bizottságot és a dátumot. Akkor én most csak a start gombot nyomtam meg, és ez az általános megjelenése az e-meetingnek, de bármelyik bizottságra ö, testre szabható, bal oldalon kiválaszthatják a nyelvet, kiválasztható a bizottság, akkor most válasszuk a külügyi bizottságot, és dinamikus információ lehívással működik a rendszer, tehát a legfrissebb, éppen elérhető legfrissebb anyagot látják mindig. Ezt eddig kinyomtattuk, ö, ö, Bizonyos korlátozott mennyiségben továbbra is lesz nyomtatás, de alapvetően innen kell majd használni a jövőben a napi rendeket. Bal oldalon lehet a hónapokat is váltogatni, visszafel, visszamenőlegesen is, és ha már van egy ülésnek napi rendje, akkor a jövőbe is elő lehet görgetni az alkalmazást. jobb oldalon látható a, a szeptember 1 ülésüknek a napirendje. Ha a mai napot keressük meg, 22-ét, akkor ami tudható a mai ülésről a parlamentben, az itt van. Plusz jelet látnak valamennyi napirendi pont mellett, itt egyenként is beállítható a nyelvi változata az adott napirendi ponthoz tartozó dokumentumnak, és minden kiegészítő információ is lehívható, ami az előadóra vonatkozik, vagy a dokumentumra magára. Ez bármely bizottság, bármely ülésének, bármely dokumentumára érvényes. Na most magát a napirendet, a napirendnek a doc vagy pdf fájlját is külön meg lehet nyitni, ha kívánják. Ezt uh, iPad-en read mode változatban lehet olvasni, és attól függően most már, hogy önöknek milyen olvasó programja van még a PDF reader mellett, a dokumentumot lehet anotálni. Nálam ez most Adobe PDF readerben nyílik meg, és akkor a dokumentumot szabadon lehet akár kézileg is, kézírással változtatni, kiemelni benne részeket. Ez már nyilván a letöltött dokumentum, tehát ezek a változások már helyileg az önök számítógépén történnek, nem a, neten. Tehát ez egy helyi másolata a neten meglévő dokumentumnak. Nyilván ezt, amit önök írnak bele a dokumba, az dokumentumba, az senki nem látja, kivéve ha önök kifejezetten ezt megkívánják osztani valakivel. Például itt most látják a pártazsidő fisié funkcióval, tehát a már jegyzetekkel ellátott dokumentumot kollégáiknak elküldhetik, és akkor abban már a jegyzeteik is olvashatók lesznek, a PDF fájl tehát megváltozott. De ez csak egy helyi másolata tehát a dokumentumnak. Ez az első verziója az e-meeting alkalmazásnak, Ezeket tudja, ezek a funkciói, amiket eddig bemutattam. Ezt végigjátszhatnánk bármelyik másik szakbizottsággal, a Költségvetési Bizottságot, ha nézzük. Előfordul, hogy két bizottság közösen tart ülést, akkor mindkét bizottság oldaláról elérhető ugyanaz a napirend. Illetve magukat a e-meeting oldalakat is meg lehet osztani, sőt annak egy-egy eh, napirendi pontját is külön el lehet küldeni. Valakinek kijelölik a napirendi pontot, és közvetlenül lehet az EP e-mail rendszerével továbbítani. Ez tehát az e-meeting. Ha megengedik, egy másik eh, alkalmazásról is szólnék röviden, az e-committee alkalmazásról. Az e-committee egy valamivel komplexebb alkalmazás. Ott ugyanis valamennyi bizottság, valamennyi dokumentumának valamennyi különböző múltbeli állapota is leívható. Itt most TXT HTML változatban jelent meg egy pillanatra, de itt van ez az önök szakbizottságának az e-committee oldala. Itt sokkal több mindent lehet eh, kérni, nem csak a legfrissebb rendet és a hozzátartozó legfrissebb dokumentumokat. Meg lehet választani az eszközt, és akkor amíg eh, tervezett formában levő anyagokat is eh, le tudják tölteni. Ezt csak éppen meg akartam említeni, hogy erről is tudjanak. Ez az átfogóbb alkalmazás. Ennyi volt, amit el kívántam mondani, és kérdezzenek bátran, hogyha van kérdésük. Akkor, ha a nyomtatáson megsporultunk egy kis pénzt, akkor kaphatunk kávét majd megint, mondja az elnök. Gibt es Wortmeldungen? Na, van-e bárkinek megjegyzése, kérdése? Tessék! Android telefonokon is működik a dolog? Mert én ugye ki tudtam itt választani a bizottságot, de aztán megakadt a dolog. Nekem egy androidos Sony telefonom van, és nem megy. The, the, the application is supposed to work on elvileg minden felületen működnie kell, de egyénileg szívesen segítek önnek, hogyha gondja adódott. Tehát mindenki akkor mindent elolvashat. Azért a jelentéseket és a módosítókat, hogyha azokról szavazunk, akkor azt jó lenne a jövőben is papíron is megkapnánk. Mert a módosítók, ezek az apró részletkérdések nagyon sok vitát okoznak, és ceruzával szoktak még mindig a kollégák módosítani, és nem lehet mindent frissíteni elektronikusan, tehát ezt mindenképpen szeretnénk a jövőben megőrizni, megkapni. Az biztos, hogy egy ilyen módosítókról szóló vitán nem ö, értelmes mindenkinek az iPhone-ját használni, és abba betűnként beírni a, a változtatás igényeit. Tehát ezzel kapcsolatban tudnak nekünk mondani valamit, hogy ez hogy lesz a jövőben? Köszönöm, elnök úr. Az e-meeting egy kiegészítő eszköz, és önök döntik el a szakbizottsági szinten, hogy mit kívánnak a jövőben papíron, és mit kívánnak elektronikusan ö, bonyolítani. És belátjuk mi is azt, hogy nem minden, pláne hosszú, nagy, vastag anyag alkalmas arra, hogy elektronikusan ö, kezeljék csak, de van, ahol ö, kiváltható a papír, de van, ahol meg a papír a hasznosabb, ezt önök fogják eldönteni, a szakbizottságok ebben dönthetnek, hogy mit kérnek, így vagy úgy. Söpflind úr, parancsoljon! Egy ö, technikai kérdésem lenne. Úgy néz ki, hogy ö, folyamatosan vezetik ki a papírt. Mennyi ideig remélhetjük, hogy lesz még papír előttünk, és mikor várható, hogy teljesen elektronikussá válik minden. Ahogy mondtam, ezt a döntést önök, politikusok, szakbizottságok hozzák meg, tehát nincs arról globális döntés a parlamentben, hogy, hogy teljesen át kéne állni elektronikus formátumra minden anyaggal, ilyen döntés nincs. Mi ezt a szolgáltatást kínáljuk, felkínáljuk, és az év során folyamatosan önök valamennyien megkapják a szükséges eszközöket ennek használatához, de ezzel együtt önök kezében marad a döntés, hogy mikor, mihez, milyen célból, milyen formátumot használnak, papírt vagy elektronikusat. Még ha úgy is tűnik, hogy ez egy technikai probléma, és erre egy technikai megoldást találtunk, egy éve fut ez az alkalmazás, tesztverziója. Nem akarom itt teljes átállást, hanem az a kérdés, hogy hány százalékos lesz az átállás, és érzékenyen követjük azt, hogy, hogy önök mit mondanak. Egyébként információs alkalmakat is szervezünk, az önök támogatását is kérjük ehhez, de egyébként folyamatosan értesítjük önöket az eleve szervezett ilyen tájékoztatókról, és önök is kérhetnek bármikor ezzel kapcsolatos tájékoztatást. Azt javaslom, hogy ezt a kibővített elnökségen vitassuk majd meg, hogy milyen gyakorlatot követünk a jövőben, és mi az, amit a jövőben is papíron kér majd, vagy ad majd a titkárság. Hasznos eszközről van szó, mert tényleg annak sincs értelme, hogy mindent mindig kinyomtassunk, tehát valamilyen okos kompromisszumra kell jutni a két lehetőség arányában. A titkárságot kérem, hogy tegyen javaslatokat, és majd megvitatjuk. Köszönöm szépen, akkor ezzel ezt a napi rendi pontot megbeszéltük. Áttérünk a negyedik napirendi pontunkra, és azt mondanám, hogy rögtön egy kalap alatt az ötös napirendi pontot is tárgyaljuk át, hiszen ugyanazokról a személyekről, államokról van szó. Äh, Ugyanis, és a vita jelen, jelen állásában ez valószínűleg így célszerű. A téma pedig a Moldovai Köztársaság. Hasonló, volt a, hasonló a helyzet, mint ami Ukrajnával kapcsolatban van. Itt is az időszorítása alatt kell dolgoznunk, de azért van egy lényeges különbség. A Moldovai Köztársaság már ratifikálta a szerződéseket, tehát itt mi most lemaradásban vagyunk hozzájuk képes. Novemberben választások lesznek Moldovában, és az orosz befolyásolás miatt, az ottani orosz befolyás és pártfinanszírozás miatt zavaros a helyzet, úgyhogy célra vezető lenne vélemi szerint, hogyha már a választások előtt ezt a dokumentumot ratifikálnánk. szétosztottam önök közt egy levelet, amit ma Füle biztostól kaptam. Ebben a levélben ő nyomatékosan kéri ezt a ratifikációt. Azt javasolom, hogy az illetékes előadó gondoljon erre is. November 30-án lesznek a választások. Jó lenne, hogyha ezt a valamelyik novemberi plenáris ülésen, mondjuk a mini plenáris ülésen el tudnánk fogadni és akkor ugyanúgy járhatunk el, mint Ukrajna esetében. A lehetőség tehát adott, már csak a kereskedelmi szakbizottsággal kell beszélnünk, hogy ott is feldolgozzák a témát megfelelően. Én nagyon remélem, hogy ez sikeres lesz, és akkor így aztán konstruktívak lehetünk, és ahogy azt kedvesen megtettük Ukrajna esetében is. Tehát ezt szerettem volna előre bocsátani, mielőtt az előadónak, Ausztravicius kollégának megadom a szót, parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy figyelmükbe ajánlhatom ezt a két ajánlás tervezetet. Egyrészt társulási megalapodás az EU és az Európai Atomenergia Közösség és tagállamik, másrészt a Moldovai Köztársaság között, illetve egy nem jogalkotási állásfoglalás egy tanácsi határozattervezetről, társulási megállapodás megkötése egyfelől az Európai Unió, másfelől a Moldovai Köztársaság között. Ez tehát a két témánk. Tisztelt kollégák, már régóta partnere a Moldav, Moldav Köztársaság az Európai Uniónak, tehát nem kell nagy lélegzetvételű bevezetőt tartanom. Most azonban kicsit változik a helyzet geopolitikai szempontból, gazdasági szempontból és egyébként is. Éppen ezért nem köntörfalazok. Ezeket az, egyezmény, ezeket az egyezményeknek a aláírását, ratifikálását javaslom, mert a keleti partnerségen belül nagyon jól, jól teljesít Moldova. Komoly eredményeket ért már el ez az ország. De azt is le kell szögezni, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban megváltozott Moldova szerepe. Korábban lemaradozott ez az ország, azóta viszont nagyon komoly politikai, gazdasági reformokat hoztak létre, és ezért őket buzdítanunk kell. A második dolog a geopolitikai helyzet teljes mértékben megváltozott, ahhoz képest, amihez hozzá voltunk szokva. Éppen ezért nem szabad hosszasan vitatkozni ezen a kérdésen, hanem a hozzájárulásunkat elő kell készíteni. Megragadnám az alkalmat, hogy néhány dologról beszámoljak, ami a moldáv társalási megállapodásról szóló tervezetben szerepel. Örülünk annak, hogy a társulási megállapodást aláírták, hiszen ez előrelendíti az EU-Moldáv kapcsolatokat. A politikai közeledés, illetve a gazdasági közeledés mindenképpen kulcsfontosságú. Ennek a megállapodásnak az aláírása és ratifikálása nem önmagáért való cél, hanem egy hosszabb, tágabb értelmi folyamat része. A 49-es cikk értelmében Moldávia, csak úgy, mint bármilyen európai állam, jogosult arra, hogy európai perspektívája legyen, és hogyha teljesíti a demokrácia elvét, az alapvető jogokat elismeri, az emberi jogokat elismeri, a kisebbségi jogokat is tiszteletben tartja, illetve a jogállamiságot megvalósítja, akkor kérheti felvételét az eu A jelentés alapján elmondhatjuk, a jelentés ki mondja, hogy az egész Moldáv lakosság javát szolgálja, hogyha csatlakozik az EU-hoz, de ehhez az kell, hogy Moldávia alapjában megreformálja az intézményrendszerét. Ez a reformprogram már kezd megvalósulni, és úgy vélem, hogy egyfajta keretet biztosít ez majd az EU-Moldáv kapcsolatoknak. Nem titkoljuk, hogy Moldáviának még többet kell elérnie, mint amit eddig felmutatott. Nagyon nagy szükség van arra, hogy az abszorpciós kapacitást növeljük Moldáviában, hogy megfelelően, hatékonyan tudják felhasználni az Európai Uniós alapokat. Fontos az is, hogy a képzési szükségleteket azonosítsák, fölmérjék, hiszen ezzel kapcsolatban is komoly feladatok várnak Moldovára. A jelentéstervezetben olvashatunk arról, hogy a demokrácia, a jogállamiság, a megfelelő kormányzás és az emberi jogi védelem, az, jogo, az jogok működését biztosító intézmény, rendszer megfelelően kell, hogy működjön. Tisztelt kollégák, néhány évvel ezelőtt az közigazgatási kapacitásról beszéltünk Moldovával kapcsolatban. Ennek a reform elengedhetetlen azért, hogy a társulási megállapodás megszülethessen. Fölhívjuk a moldáv hatóságok figyelmét, hogy a nemzetközi közvélemény, illetve az Európai Unió nagyon odafigyel az elkövetkezendő választásokra. Ezért nagyon fontos az, hogy teljes mértékű átláthatóság legyen a pártfinanszírozásban, illetve hogy minden jelölt, tehát hogy tisztességesek legyenek a választások. A Moldáv alkotmányt megfelelő, megfelelő cikkerét alkalmazni kell az elnök választása alkalmával, hogy a az intézményi padhelyzetet elkerüljük, és ehhez természetesen egyeztetni kell a az államon belül érintett felekkel, illetve a Velencei Bizottsága. A korrupció elleni harcot is fel kell élénkíteni. Ezzel kapcsolatban 2013-ban született egy jogalkotási csomag. Felhívjuk a moldáv hatóságok figyelmét, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Központ finanszírozását meg kell oldani, és nem szabad ezeket meg, nem megfelelően befolyásolni. Az emberi jogok megtiprásával, vagy sárba tiprásával kapcsolatos minden ügyet föl kell deríteni, illetve a kínzásos ügyeket is minden kisebbség esetében egyenlőségre kell törekedni, és ez igaz az LGBT személyekre. A média szabadság is rendkívül fontos, illetve a pluralitás. A médiában a tulajdonviszonyoknak a lehető legátlátszóbbaknak kell lenni, és mindenképpen támogatni kell a független média, a média, a független média működését is. Moldova volt az első olyan ország, amely az ezzel kapcsolatos célkütőzéseket elérte a keleti partnerségen belül. A kisényovi delegációtól azt hallottam, hogy a szomszédságukban, Moldova szomszédságában nincs olyan ország, ahol a vízum megvalósítás, vagy az vidum használati jogszabályok olyan egyértelműek lennének, és ilyen jól működnének. A vám szolgáltatásoknál, illetve a határőrizet kérdésében is mindenképpen erőlépést kell elérni, főleg az ukrán határon. Pontosnak tartom azt is, hogy a helyi és regionális önkormányzatok depolitizálódjanak, és szakmai jelleget öntsenek. Ugye ez is szerepel a társadalási megállapodásban. A szomszédságban, a szomszédos országokban, így Moldáviában is megfelelő vállalati környezetet kell teremteni, illetve a külföldi működő tőke beáramlását kell lehetővé tenni. Ehhez megfelelő szabályrendszer kell, és ezzel segíthetünk, vagy segíthetnek a, szab, a, Moldova, a moldáv gazdaságon is. Az Oroszországba érkező, illetve az oroszországi export káros hatását valamilyen féleképpen természetesen ki kell egyenlíteni. A jelentés szól Kisinyovról, A Dniesteren túli területek konfliktusában ugyanis Kisinyomnak is komoly szerepe van, hiszen a régió lakosainak életét javítani kell. Az 5 plusz 2-es tárgyalási keret eddig nem hozott létre nagy előrelépést, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy Moldáviával együtt az Európai Unió is mindent megtegyen azért, hogy ezt a problémát rendezze. A jelentés tervezetben olvashatunk arról, hogy mennyire fontos a Moldáv parlamenttel való együttműködés, így a társulási megállapodás végrehajtását is jobban lehet ellenőrizni. Arra kérjük a bizottságot, hogy a civil társadalmi szervezeteknek nyújtott segítséget, támogatást növeljék meg Moldovában, és ezzel is segítsék, hogy ezek a civil szervezetek felmérjék, hogy a kormány mennyiben valósítja meg a társulási szerződésben foglaltakat. Tisztelt kollégák, az elnök úr az imént azt mondta, hogy nem szabad az időt vesztegetnünk, hanem mi hamarabb le kell zárni ezt az ügyet. Kérem a szakbizottságot, hogy így járjon el és jó lenne még októberben lezárni részünkről a folyamatot, hogy az EU Moldávia társulási megállapodást mi hamarabb, azaz november elején lehessen ratifikálni. Ezáltal még a választások előtt lezárjuk ezt. Tisztelt kollégák, a jelenlegi kisinyovi kormány, az Európa Barát Koalíció megérdemli, hogy támogassuk őket. Tehát nem csak a társulási megállapodás megvalósítása vár rájuk, hanem hogy megreformálják az országot és a helyes útra tereljék. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani kollégánknak, Petras Astreviciusnak, hogy e két állásfoglalási indítványt kidolgozta, valamint ezzel kapcsolatban magyarázattal is szolgált számunkra. Szeretném leszögezni, hogy akár csak az előadó, én is úgy gondolom, hogy a társulási megállapodást mindenképpen alá kell írni Moldovával. Ugyanis Moldova az elmúlt időben, az elmúlt öt évben nagyon sok erőfeszítést tett annak érdekében, hogy ma olyan helyzetben láthassuk, mint amiben látjuk. ugyanakkor nem szabad, hogy a társulási megállapodás oda vezessen, mint Ukrajna esetében, tehát hogy egyfajta egyensúlytalanság alakul ki. Nem kívánom föléleszteni újra ezt a vitát, de ön, elnök úr is utalt arra, hogy jelenleg Oroszország részéről nagyon nagy nyomás nehezedik Moldovára, és ez a nyomás oda vezetett, hogy politikai szempontból különböző mellékhatásokkal is számolni kell egy egyedülálló helyzet alakult ki, hiszen egy szocialista párt sokkal barrább helyezkedik el a politikai spektrumon, mint a kommunisták. Én sosem láttam sehol a világon olyat, hogy szocialisták sokkal baloldalibbak legyenek, mint kommunisták. Ezt jelenleg a volt stratégiai partnerünkről, Oroszországról mondhatjuk el, és hogyha így állnak a dolgok, akkor azt is hozzá kell, hogy tegyük, hogy a novemberben sorra kerülő választások egy nagyon is sajátos konstellációban fognak majd lezajlani van egy nagyon eh, aggodalomra okot adó gazdasági helyzet is. Önök is nyilvánvalóan tudják, hogy a moldovai borokat jelenleg embargó sújtja, mielőtt eh, az élelmiszerekkel kapcsolatos embargót eh, elfogadtuk volna. Oroszország már úgy döntött, hogy a Moldovából származó gyümölcsre és zöldségre rendkívül szigorú behozatali tilalmat vet ki, illetőleg vámot. Ez a vám, ez két, vagy adott esetben három számjegyű is. Az Európai Bizottság nem talált még megoldást erre a problémára, és ez bizony gazdaságilag nagyon kártékony, járulékos hatásokkal jár. Szeptember 1-én Oroszország arról döntött továbbá, hogy a szabad kereskedelmi megállapodásukat Moldovával felfüggesztik, és nyilvánvalóan ennek is kihatása lesz az ország gazdaságára. Zárásképpen pedig szeretném aláhúzni, hogy a novemberi választásoknak rendkívüli jelentősége lesz, és ezért úgy gondolom, hogy a mi parlamentünk, az Európai Parlament a helyszínen kellene, hogy képviseltesse magát, gondolva az elmúlt évek eseményeire. Az elmúlt években is ott volt az Európai Parlament delegációja, nagyon jól együtt tudott működni az EBS-nek e a delegációjával, és ez mindenképpen értéket jelentett a moldovai köztársaság konszolidációja területén. Még egyszer köszönöm az eladó munkáját, és örülök az együttműködésnek, fogok módosító indítványokat is benyújtani az elkövetkezendő napokban, és nagyon remélem, hogy ezzel még inkább támogatni tudjuk mindazt, ami egyébként ebben a kitűnő beszámolóban már amúgy is benne van. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és hadd gratuláljak az előadónak a kiváló munkájához. Üdvözlöm a megjegyzéseket, amelyeket elmondott, és üdvözlöm a Moldova által elért eredményeket, amelyeket az utóbbi években ért el, és amikor az Európai Uniós kapcsolatokról beszélünk, akkor a Füle, Füle biztos úrtól kapott levél is arra biztat minket, hogy a megkezdett úton járjunk tovább. A politikai stabilitás, a gazdaság egyenesbe jövése valamennyünk az egész európai kontinens érdeke, és nyilván elsősorban a moldovai polgárok ügye. az ottani állampolgárok útlevelének kérdését szeretném majd újra fölvetni. A társulási megállapodás modernizálja vagy hát segíti a gazdaságot és a politikai reformokat, ugyanakkor a tagállamokra is felelősséget ró, a ratifikáció feladatát sürgősé teszi, és az Európai Parlament a maga részéről mindent megtesz, hogy ez tényleg gyorsan tető alá hozható legyen. Az Európai Parlament azon van, hogy a legmagasabb szintű európai és nemzetközi normák alapján történjen meg a megállapodás végrehajtása, főleg ideértve a választások lebonyolítását és az európai megfigyelő misszió működését. A moldovai hatóságokat arra ösztönözzük, hogy a nemzetközi és európai normákat maradéktalanul tartsák be, és az előadónak pedig azt szeretnénk javasolni, hogy szúrjon be egy új bekezdést, amely a Moldovai Köztársaság Horizont 2020-as programmal való részvételét üdvözli, hiszen ez a versenyképesség, a munkahelyteremtés egyik fontos eszköze lehet. Ami pedig a nyesztelen túli terület kérdését illeti, jó, hatékony a megoldás tervezett. Sajnálatos, hogy a 5 plusz 2 múltkori Bécsi ülését elhalasztották, pedig ettől várható a hosszú távú megoldás, és valamennyi érintettet arra szeretnék ösztönözni, hogy a, szover, a szuverenitás és a területi sértetetlenség elvét fenntartva ezt a tanácskozást folytassák. Köszönöm szépen. Szeretnék Petes Vitiec busznak gratulálni, hiszen a jelentés tervezete nagyon teljes és nagyon realista, ugyanakkor óvatos is. Óvatos a 20-as pontban. Itt arról olvashatunk, hogy a két régió között milyen kapcsolatot kell ápolni, Kisinyov és Tiraspol közötti kapcsolatra gondolok. Oroszországgal EU-nak milyen kapcsolatot kell ápolnia, illetve hogyan lehet a állandó feszültség helyzetet érkelülni. Ugye nagyon fontos szomszéd Moldova, hogyan lehet elérni azt, hogy ne legyen, font, ne legyen állandó konfrontációs helyzet. Mikor Moldáviáról beszélünk, akkor egy abszurd történelmi kreációra ról beszélünk. Romániából Moldávia és Baláhia összevonásával ezeknek az összevonásával született meg Románia a második világháború után ez az abszurditás így vált valóvá, és azt mondja, Románia az EU tagja is, tagja is lett, ami pedig az intézményrendszer fejlődését illeti. Hadd mondjam el azt elő, előzetesen, hogy nagyon rossz a gazdasági helyzet Moldáviában, és amikor Moldávia még az Szovjetunió része volt, akkor traktorokat és mezőgazdasági termékeket kellett létre előállítani. Ennek ugye már vége szakadt. Most egy újabb hinterlandot kell létrehozni, egy felvevő piacot, ez most Európa. Ezért fontos, hogy elmélyítsük a két, az Or- a Moldávia és az EU közötti kapcsolatot, illetve hogy előbb-utóbb tagállamá váljon. Két dologról szeretnék most konkrétan beszélni, 13-as pont. Helyesnek tartom azt, hogy az LMBT személyek egyenlőségéről van szó, de konkrétan utalnék valamire. Ez egy radikálisan fontos kisebbség, és ugye kisebbségről is szeretnék beszélni. A gagauzokról van szó, a gagauz kisebbségről, illetve a ö, török kisebbségről, és a gagauzokra nem látást, de ne feledjük el, hogy számban sokkal többen vannak, mint az LMBT személyek, és ugye nyilván emberi szempontból ugyanolyan fontosak, mint az LMBT személyek. 16-os pont. Itt intézményi szempontból szerintem korrekt az, amit elmondunk. A moldav ukrán határ Ron nincs túlságosan nagy ellenőrzés, ugye ez déli, ez egy déli határon, déli részen lévő határ. Val, valójában Moldáviának egyszerűen nincs arra lehetősége, hogy ellenőrizze ezt a határt. Ugye ott van a Desznéren túli terület is. És ezzel rá is térnék a vízumok kérdésére. Moldávia itt nagyon komoly előrelépést tett, de hadd utaljak valamire. Gyakorlatias útnak, vagy akár bűnügyi útnak is nevezhetjük ezt. sokan úgy kapnak Európai Uniós állampolgárságot, hogy semmi közük az Európai Unióhoz. A Dniszteren túli terület Moldavia része. Tehát egy nyeszteren túli lakost, ha kér egy moldáv útlevelet, akkor ezt megkapja. Ezzel a moldáv útlevéllel a román-moldáv kapcsolatokat tekintve, és ugye ne felejtjük el, hogy sokáig egy ország voltak, megkapják a román útlevelet. Ez azt jelenti, hogy ez egy, egy EU-s útlevelet kapnak. Na most térjünk a lényegre. Bárki, bárhonnan had, ha a Dnieszteren túli területen született, akkor megkapja az Európai Uniós állampolgárságot, ahogy említettem. Tehát nem csak a kisinyovi vízumokat kell nagyon tüzetesen megfigyelnünk, hanem meg kell nézni azt is, hogy az emberek hogyan jutnak útlevélhez, hogyan a Nyeszteren túli területen született lakosok hogyan kapnak moldáv útlevelet, és ezután hogyan kapnak román útlevelet. Itt azt gondolom, hogy nagyon szigorúnak kell lenni, nagyon óvatosnak, nagyon oda kell figyelni. Ez egy, hiszen egy olyan határról van szó, ahol jönnek-mennek az emberek, és elég kicsi az ellenőrzés. Köszönöm szépen. Scholz. Scholz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, itt egy nagyon komplex folyamatról van szó. Nem először beszélünk egy társulási megállapodásnak a kidolgozásáról az Európai Unió és Moldova között. És hogyha megnézzük az elmúlt két év történéseit, akkor a társulási szerződés nek a kérdése, illetőleg eh, a szabadkereskedelmi megállapodás kérdése különleges értelmet nyer. Köszönöm szépen, hogy itt a állásfoglalási indítványban az előadó különböző szemszögből világít meg kérdéseket. Ezért egy nagyon konkrét kérdésekkel csak előállnom, amely mindenképpen a jövőbeli viták tárgyát kell, hogy képezze. Méghozzá Grúzia esetében, és Ukrajna esetében már szó volt erről. Szeretnénk-e hogyha a társulási szerződésnek a megkötése egy szélesebb, nagyobb, hosszabb folyamat része lenne. Második pont, igen, természetesen a moldovai köztársaságnak is biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy az Európai Unió tagja legyen. Igen, ezt kifejezetten üdvözlöm, mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget, amennyiben a lakosság a többsége támogatja, hogy az Európai Unió tagjává váljon hogyha természetesen az előfeltételek fennállnak, és azt megfelelően ellenőrizzük. Csak hogy ez a ratifikálási folyamat most pont a választások előtt zajlik, és ez azt jelenti, hogy ezzel a kijelentéssel nyilvánvalóan ö, részt veszünk a helyi társadalmi eszmecserében és választási kampányban. Az ottani ö, lakosság nyilván szeretné az Európai Uniós tagságot, de az elmúlt ö, hónapok vitái, ugyanakkor azt mutatják, az Európai Unióban nincsen meg a hajlandóság. Tehát itt egy kétélű fegyver, amivel játszunk. Nyilvánvalóan nagyon szép szavakat mondunk, de a valóságban igazából elutasító a magatartás. Harms asszony és Volszki úr a plenáris vitán Strasbourgban azt mondták, hogy igen, igen, azt szeretnék, hogyha, az Ukrajna, hogyha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne azonban a többség mégiscsak erre egyértelműen nemet mond jelen állás szerint. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az ilyen játékokat hagynunk kellene, illetőleg komolyan kellene játszanunk, és jó lenne, hogyha megtartanánk eh, az eredeti megfogalmazásmódot, vagy legalábbis utalnánk az egyes eh, és minden, mind a 28 tagállamban meglévő félelmekre, fenntartásokra, aggodalmakra. Nagyon is úgy gondolom, hogy mi magunk sokkal áttekinthetőbben és komolyabban kellene, hogy ezt a kérdést kezeljük. És egy másik pont, amiről szólnék, a társulási szerződéssel, és különösen a kereskedelmi, a szabadkereskedelmi megállapodással, amelyet majd az INTA szakbizottság fog tárgyalni szerdán. Világosát tesszük, hogy embereknek a reális gazdasági, szociális helyzetéről beszélünk, olyan embereknek a helyzetéről, akik átlagosan 100-120 eurós jövedelmen rendelkeznek eh, havonta. Ez az az ország, ahol az egyfőre jutó jövedelem a legalacsonyabb mit hoz magával a szabadkereskedelmi megállapodás, a moldovai gazdaság vételenül ki lesz szolgáltatva eh, a versenynek. És akkor mi lesz aztán a moldovai szociális valóság ennek következményeképpen? Eh, azzal szemben, amit ugye a fák országaival aláír szabadkereső megállapodás, jelentett eddig, és hogy fog kinézni a jövőben az ő vámpolitikájuk. Valószínűleg a vámoknak a növelése lesz majd szükséges, hogyha Moldova a továbbiakban is szeretne Oroszországba és a Vám Unió egyéb országaiba árukat exportálni. Tehát ezek olyan kérdések, amikről már beszéltünk Eh, Ukrán esetében, és Grúzia esetében is majd újra kell beszélnünk ezekről a kérdésekről. Úgy gondolom, hogy most már itt ebben az esetben el kell gondolkoznunk ezekről a kérdésekről, és meg kell néznünk, hogy milyen átmeneti lehetőségeket tud felkínálni az Európai Unió annak érdekében, hogy ne legyen szociál, nagymértékű szociális torzulás az országban. Zárásképpen pedig, hogy ne tartsam magamnál túl hosszan a szót, beszélnünk kell a nyesztelen túli területekről. Ők eh, tavasszal kérelmezték, hogy különleges státuszuk legyen eh, az Orosz Föderációval. Tudjuk a történelmi folyamatot, tudjuk, hogy a Dnyeszteren túli eh, eh, területek mikor kerültek Moldovához, ugye korábban Ukrajna részei voltak, tehát itt van ugye az Moldova és Ukrajna közötti határ, aztán itt van ugye az orosz, a, a, a román államelnök, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag Moldova az Románia része, tehát itt egymásnak ellentmondó kiáll, állításokból kialakuló nagyon komplex helyzettel kell szembenéznünk, és nagyon körültekintően kell emiatt fogalmaznunk, és nagyon körültekintően kell képviselnünk az Európai Parlament álláspontját a szabadkereskedő megállapodással kapcsolatos tárgyalások esetében is. Nem halljuk az elnököt. Köszönöm, elnök úr! Először is én is szeretném az előadónak megköszönni, hogy megírta a szöveget. Ez egy kiegyensúlyozott jövőbe mutató szöveg, támogatjuk, és ha ebben a házban van többsége a megalapodásnak, a társulási megalapodásnak, akkor ezt valóban a választások előtt időben nyilvánosságra kell hozni, hogy az ottani polgárok ezt érzékeljék. Rövid leszek. Egy pár módosítót beszeretnénk nyújtani hozzá, de ezek mind az eredeti szöveget támogatják. Kiemelném azt a két gondolatot, a következőket. Szerettük volna, hogyha a, a tömegkommunikációs eszközök koncentrációja, tulajdoni koncentrációja enyhülne, és erre kitérnénk, ezt legalább meg kéne említeni ebben a jelentésben, és szeretnénk azt is megemlítve látni, hogy az energiastratégia most fuzionált, és a 2013-15-ös nemzeti energiahatékonysági tervel való összefüggését kimutatnánk. És egy általánosabb megjegyzésem is lenne, ezt nem utoljára hallják tőlem. Az a tény, hogy Moldova a keleti partnerségi program egyik él harcosa, ez Kisinyovot dicséri, ugyanakkor az érve másik oldalát is látnunk kell. A keleti partnerségi programról sajnos nem adható általában, hogy sikeres sikertörténet lenne, tehát a külügyi bizottságnak ezt felül kell vizsgálnia, mert annak ellenére, hogy vannak rész sikerek és ezeket a megalapodásokat megkötjük, a keleti terségi politika sajnos nem sikertörténet, történethez szembe kell nézni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ja, vielen Dank. Gáler úr, köszönöm szépen. A néppárt árnyék előadóiként gratulálok az előadó szakbizottságának a megírt szöveghez, amelyet ajánlásaival együtt a ratifikációt, a lényeget támogatjuk, meg fogjuk szavazni. A jelenlegi helyzetben az orosz nyomásra való tekintettel, amit Oroszország a szomszédaira gyakorol, fontos politikai üzenet ez Moszkva felé. és Osztajevicsic úr jelentését szerintem nem kell különösebben átírni, mivel egy kolléga a, a Gagauz helyzetet felvetette, ott egy kis mikroszovjetunió maradt, egy sajátos, különálló realitás, és mivel ez valós problémát okozhat, amely esetleg érzelmeket generálhat, ezzel kapcsolatban is mondanunk kell valamit. Ugyanakkor az úgynevezett bővítési fatíg, fáradtságot nem szabad azzal gerjesztenünk, hogy a 49-es cikkre hivatkozunk, itt olyan időtartamakról beszélünk, amelyekkel most nem érdemes a kedélyeket borzolni, tehát ha valaha Moldova tag lesz, az biztos, hogy a következő öt évben nem aktuális kérdés, és ezzel nem kell mondom tehát ezt az ellenérzést gerjeszteni, és persze Moszkvával szemben is helytelen lenne. Moldovában történtek reformok, zajlik a reform folyamat, de nagyon komoly, kemény következményei is vannak ennek a társadalomra, és például az orosz árubolykot az most különösen sújtja ezeknek a megvalósulását, illetve hát a feszültségeket tovább gerjeszti. Nyilvánvaló, hogy a jogállamisághoz további államreformra van szükség. A múltban történtek pozitív lépések, ezeket fel kell karolni, de ezt továbbra is követelnünk kell. Mivel szeretnék, hogy az anyag minél hamarabb a plenárisra kerüljön, és még a november végi választások előtt az Európai Parlament eh, pozitív politikai üzenemetet tudja megfogalmazni, ezért ezt támogatjuk. Eh, még 69 nap van a választásokig, eh, amikor a Szocsi olimpiai játékoknak vége volt, akkor csak 50 nap választott el minket, és kifutottunk az időből, a választásoktól, úgyhogy minél erőbb ezt le kell zárni, és mivel mások is utaltak a problémára, ezért szeretném kérdezni a titkárságtól, hogy mikor várható a Grúziával kapcsolatos hasonló szavazás, hogy tudjunk tervezni mi is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem halljuk az elnököt. megadta a szót. Szeretném az előadónak megköszönni ezt a kiegyensúlyozott, gyakorlatias két szöveget, és engedjék meg, hogy a lehetőséget megragadva Füle biztos úr levelére is rá irányítsam a figyelmet, az Európai Unió bővítésért felelős biztos nagyon fontosnak tartja, hogy ez a megalapodás megszülessen, és a társulási megalapodás a moldaviai polgárok szemszögéből történelmi lépés, mint a Moldáv köztársaság vegyes delegáció vezetője, üdvözölni szeretném azt a tényt, hogy ez a három milliós ország mekkora eredményeket ért el az utóbbi öt évben. Ezeket nem lehet eléggé hangsúlyozni. Köszönöm a kolléganőnek is azt a hozzájárulást, amelyel a vízum problémát kezelte. Ami a Moldáv köztársaság kormányának következő lépéseit illeti, a társulási megállapodás a kisinyavi parlamentben már napirendi téma volt, és Nagyszerű lenne, hogyha az európai politikai frakciók színüktől függetlenül támogatnák eh, ennek a megállapodásnak a végrehajtását, segítését. Az előttem szólók már beszéltek azokról az aspektusokról, amelyek a román állampolgársággal kapcsolatosak, hogy esetleg a Moldáv köztársaság lakosai jobban hozzáférhessenek ehhez a lehetőséghez. Jelenleg a vér szerinti kapcsolatok alapján adják meg a román állampolgárságot, tehát a jus sanguinus érvényesül, vagyis hogyha valaki tudja bizonyítani, hogy szülei vagy nagyszülei román állampolgárok voltak, akkor igényelhetik a román állampolgárságot. Ami a Nyeszteren túri területen zajló sempész tevékenységet és export visszaéléseket illeti, ez is figyelembe veendő. zori acestui război s-ar vedea și, și în Republica. Egy hibridnek nevezett uh, háború, amely ugye Ukrajna és Oroszország között zajlik, sajnos a Moldáv köztársaságot is fenyegeti, ennek az esélyét nem lehet kizárni, ezért uh, annál inkább szükséges, hogy az Európai Parlament kiálljon a helyi Európa barát erők mellett. Dank, Herr Iglesias. Köszönöm szépen, Iglesias úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő kollégának is az anyagot. Úgy látom, hogy a külpolitikában sokkal jobb a jobb oldal, mint máskor. Ön a néppártot, a néppártot képviselés Mikroszovjetunióról beszélről, beszélt, illetve azt mondta, hogy nem szabad engedni, hogy Oroszország ugyanazt tegye, mint a Krimfélszigeten, odafigyelt az LMBT kisebbségre és egyéb kisebbségre, úgyhogy úgy látom, hogy amikor külpolitikáról beszélünk, amikor a Moldáv köztársaságról beszélünk, akkor sokkal jobban meg, megértjük egymást. régen Spanyolországban volt egy dal, ami úgy hangzott, hogy mit, mit tennél, hogyha a Szovjetuniónak lenne egy megelőző csapása, na hát erre gondolok. Stanley Kubricknak is volt egy filmje, ahol arról szólt, ami arról szólt, hogy ha lehet Oroszországot megtámadni. Hát most is körülbelül erről van szó. A moldáv helyzet nem túl jó. Ez az egyik legszegényebb európai ország. A 180 országból álló listán a 111. helyen van. A fiatalok legnagyobb része elvándorol, több százezer nő kényszerül arra, hogy, a, hogy prostituálja magát az EU-ban. Nagyon sok gyereknek agykárosodása van a jót hiány miatt. A társulási megállapodásnak az a célja, hogy ezeket az emberek, ezeken az embereket segítsünk. Nem tudom, McCain úr nemrégiben azt mondta az USA-ban, hogy rendkívül fontos, hogy Lengyelországban és Csehországban visszaállítsuk a védelmi pajzsot, illetve Grúziában is mi hamarabb az otán struktúrát ki kell alakítani. Nem sokára választások következnek majd be Moldovában 2009-ben legutóbbi választásokon az euroszkeptikusok győztek, nem tudom, hogy a társulási megállapodás után milyen, állam, milyen, milyen eredmény születne. El kell azt kerülni minden esetre, hogy a választások az előtt folyanak le, hogy mi ezt itt megszavazzuk. Köszönöm, Fleckenstein úr. Elnök úr, három rövid megjegyzés. Először is a 49-es szakaszra való utalást eh, gyakorlatilag pragmatikusan kellene kezelnünk, ahogy Ukrajna esetében az állásfoglalásban erre. Ezt tettük, vagy-vagy, de hogy az egyiküknél belerakjuk az állásfoglalásba, másikoknál viszont nem, eh, jól lehet világossá akarjuk tenni, és kell tennünk, hogy mindig is barátainkkal tárgyalunk, akiknek hosszú távú perspektívát kínálunk, Eh, holnapra és holnap utánra is. A második megjegyzésem, természetesen támogatom azt, hogy ratifikáljuk a megállapodást, csak azt szeretném tudni, hogy de Höcht biztos, mikor fog tájékoztatást adni arról, hogy Olaszországgal eh, adott esetben kell-e beszélnünk erről vagy sem, vagy nem várhatunk ilyen tájékoztatást. És Ukrajna esetében miért volt észszerű Oroszországa kapcsolatos hatásokról, következményekről beszélni, Moldova esetében viszont nem beszélünk ilyenről. Mi a különbség a két ország esetében? Miért ez a különbség? Harmadik megjegyzés, az Európai Unióban nincs olyan, aki Moldovának a NATO struktúrába való bevonásáról beszélne. Ezt John Kane mondta az amerikai választási kampányban. Mi nyilván nem fogjuk ezt a gyakorlatot követni, ez ma gyakorlatilag nincsen napirenden, nem képezi eszmecsere tárgyát, és az utolsó megjegyzésemnek köze sincsen a szakbizottsághoz, szeretném önöket kérni, hogy támogassanak engem csütörtökön, már amennyiben érintettek. A Euronest meg fog alakulni csütörtökön. Kérem önöket, hogy érjük el valahogy, amennyiben lehetséges, hogy ne az összes bizottság a Euronesznek Brüsszelben tárgyaljon, hanem legalább egy bizottság Grúziában, egy másik pedig Moldovában tárgyaljon, hogy, hogy látványosak legyünk, lássanak minket, eh, ahol, ahol a közönség is észrevehet minket, és eh, ahol ami után azt mondják, hogy végre itt a papírba életet lehelünk. Köszönöm. Én az utolsó pontot kifejezetten támogatom, hogyha megvan a szabályozásban is erre a lehetőség, akkor adott esetben ezt kezdeményezhetjük. Carver úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én itt figyelmesen hallgattam, sok mindenről volt szó. A kollégák említették, hogy a román állampolgársághoz könnyen hozzá lehet férni, hozzá lehet jutni. Ezen el kell gondolkozni, illetve azt is meg kell nézni, hogy a korrupció helyzete milyen Romániában, ugye üzletelnek a román és egyéb útlevelekkel, ezt figyelj, ezt erre oda kell figyelni. A moldávok meg tudják venni a román útleveleket. Ez egyfajta kiskapu az EU-hoz. És úgy látom, hogy a bővítési láz itt is kitört a teremben. Szerintem federális Európát kell elérni ez a projekt. Gondok van az Orosz Federációval. Ez nyilván nem segít. Sokat beszéltünk az időzítésről Ukrajnáról beszéltünk egy másik szakbizottságban is, tehát a lényeg az időzítés. Lehet, hogy egy kisebb frakcióból érkezem, de nagyon sok aggályt hallok az összes frakciótól, úgyhogy mindenre figyeljünk oda nagyon alaposan. Grazie. Devo dire... Köszönöm szépen egyetértek a geopolitikai és történelmi jellemzésekkel, amiket ma hallottunk, legalábbis nagy részben. Egy dologról szeretnék konkrétan beszélni, a gazdasági fenntarthatóság kérdéséről. Egy ilyen társalgási megállap, társulási megállapodásban, ez a szabadkereskedelmi egyezmény esetén erről el kell gondolkozni. próbáltam tájékozódni a világhálón, és azt látom, hogy nagyon gyengélkedik a moldáv gazdaság, főleg most a bolykott idején. Nem tudom, hogy meg egyáltalán tám- tudjuk-e őket támogatni most, vagy ezzel csak tovább rontjuk Moldávia gazdasági helyzetét. Aztán nyesztelen túri területek. Egyetértek azokkal, akik kétségüknek adtak hangot, az útlevél problémára gondolok, de ott van még a fegyverkereskedelmi kérdése is. A Nyeszteren túri területek a, gyakorlatilag egyfajta fegyverdepót jelentettek az elmúlt évtizedekben, tehát a szovjet volt vörös hadsereg sokszor oda helyezte el a fegyverét, nagyon sok rakéta, eltűnt rakéta onnan került oda, ott vannak a radioaktív töltetű rakétafejek is. És ezzel utalnék a 16-os pontra, ahol a határok ellenőrzéséről is szó van. Ne felejtjük el, hogy nagyon sok csapdát rejt ez a kérdés. 13-as, 14-es, 15-ös pontok nagyon fontosak. Reméljük, hogy a hogy a moldáv kormány ezeket a dolgokat mi hamarabb végrehajtja. Még egy dolog, fontosnak tartom, hogy egy EU-s delegációt is küldjünk a novemberi, meg, a novemberi választásokra, tehát nem csak EBSZ e megfigyelők kellenek, hanem EU-s megfigyelők is. Köszönöm. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy én is megjegyzésekkel éljek nem csak mint elnök, hanem mint a szakbizottság tagja is. Érdekesnek tartom, hogy van-e esetleg eh, állami korrupció. Bizonyos országokban, Nagy-Britannián, Máltán sok pénzzel végeznek el beruházásokat külföldiek, és ezért adott esetben megkapják az állampolgárságot is. De ez persze nyilván csak egy szűk gazdag rétegre érvényes ez a dolog hogy megvásárolják az állampolgárságot maguknak. De hát ez egy olyan kérdés, amivel általánosságban foglalkoznunk kell, hiszen nyilván ez utazási jog is kapcsolódik az Európai Unión belül, tehát gyakorlatilag bevásárolják magukat az Európai Unióba. Ami az érdemi, a tartalmi kérdéseket illeti, én a 49-es szakasz benhagynám ebbe a megfogalmazás módba, hiszen ez az, ami már eddig is benne volt, ez egy észszerű kompromisszum, és ez gyakorlatilag a jogi státusz quo a 49-es szakasz értelmében bármelyik ország tagsági kérelmet terjeszhet elő, hogy aztán az pozitív elvírás alá esik-e, az egy más kérdés. De mindenképpen felvét, a felvételre való érdemességükről már később születik döntés. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ugyanezt a megfogalmazást föl kellene vennünk ide az állásfoglalási indítványba, ahogy azt Ukrajna esetében is fölvettük. ami eh, itt a történelmi jelentősége van egy másik kérdésnek is. Németként eh, nekem mindig ilyenkor eh, szorongó érzésem van, hiszen Moldávia, Beszarábia a Stalinnal kötött paktum értelmében a Szovjetunió részévé vált. Nem szabadna, hogy engedjük, hogy Oroszország ilyen irányú igényeket fejleszten ki magába. Ez ugye, ami Nyugat-Ukrajnát illeti. Hiszen az is ugye bennem volt, az 1930-as augusztusi Sztálinnal kötött paktumban és ez az, ami ugye ezeket a területeket az orosz-szovjet e, befolyási övezet részévé tette. Tehát ebből a szemszögből is nézni kell ezeket a e, helyzeteket és megállapodásokat. Gyakorlatilag ez volt az a paktum, e, ami a második világháborút javítja magát az elnök, tehát a második világháborút lehetővé tette. Úgy gondolom tehát, hogy itt a moldáv polgárokkal szemben fel kell vállalnunk azt a felelősségünket, hogy jobbá akarjuk tenni az ő életüket, és erre van lehetőség, hiszen az Európai Unió jobb lehetőségeket biztosít az embereknek. Hogyha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt két hétben, például Ukrajna esetében, a GDP egyfőre GDP Lengyelországban és Ukrajnában még 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt nagyjából azonos volt, az elmúlt időszakban a négyszeresére növekedett Lengyelországban. Csak azért, mert ott lengyelekről van szó, és Lengyelország az Európai Unió tagja, még Ukrajna nem. Úgyhogy igényük lehet az ukránoknak is eh, arra, hogy ez velük így történjen, és megtörténhet egy fokozatos határnyitás, és lehet, hogy az ukrán export a nagyon nehéz háborúra visszavezethető gazdasági helyzet ellenére 15%-kal eh, nőni fog. Ezek pozitív jelek. És hasonlóan kell tekintenünk Moldáviára is, hiszen ott a gazdaság és szociális eh, haladás csírája vagy lehetősége szintén megvan az országban. És ez gyakorlatilag a régi rendszernek az eltűnéséhez fog majd vezetni. Természetesen világos, eh, hogy eh, ezek a szerződések fontosak. Lépésről lépésre kötelezik természetesen Ukrajnát is arra, hogy a kötelezettségeit teljesítse. Ezt már korábban az oroszok aktivitásának növekedése esetében is így vártuk el. Mi ugye megszüntettük a vámjainkat, az ukrán, ukrán árukra vonatkozóan, de ez fordítva nem történt meg az átalakulásnak, átmenetnek az idejét biztosítottuk így ahhoz, hogy felkészüljenek. De hát amikor végre megvannak a megfelelő szabályozásaik, akkor valahol nekik is lépniük kell, tehát hogyha az adóikat és vámékat megfelelően hozzáigazították az európai eh, rendszerhez, akkor, akkor nekik is lépniük kell. Tehát itt nem az a kérdés, hogy eh, gazdaságukat modernizálják-e vagy sem, az oroszok utasításának megfelelően járnak-e el vagy sem. Scholz úr Ami a dialektikát illeti, én mindig tanulok öntől valami újat. Először kijelenti azt, hogy jó lenne, hogyha a nyitással e, hamarabb előlépnénk, és a 49-es sziket hamarabb alkalmaznánk. Aztán pedig egy olyan érvelést ad elő, ami mindahhoz vezet az orosz fenntartások miatt, hogy mindez nem lehetséges. Hát ez nagyon szép. Hogyha Moldova az Európai Unióval nem köt eh, szabadkereskedelmi megállapodást, mert hogy az Oroszországnak nem tetszik, eh, és aztán onnan ugye eh, áruk mennek vámmentesen az Orosz Föderációba, azt akkor tudjuk, hogy ugyanaz, mint amit a szakemberek látnak a halászatban. Amit ugye Oroszország csinált Ukrajna esetében, az egy kivételes dolog volt, nem szabad, hogy ez szabályá váljon, és nem szabad, hogy ez persze nyilván ahhoz vezessen, hogy Ukrajna határát megnyitjuk az Európai Unió felé. Ez egy különleges eset, de nem szabad, hogy ez váljon a szabályá. Tehát egy biztos, hogy itt fokozatosan kell eljárni, és felül kell vizsgálni azt, hogy milyen kereskedelmi intézkedések vannak, azok milyen hatást fejtenek ki Oroszországra és Ukrajnára. Bizonyos termékekre például import stop lett elrendelve, ez teljesen szabályellenes, teljesen jogellenes. Oroszországnak a kereskedelmet korlátozó intézkedései azok mindannyian jogellenesek. Erről senki sem beszél. És aztán pedig azt mondják, hogy mindezekből a okokból nehéz most, elutaszt, nehéz most ratifikálni a szerződést. Hát úgy gondolom, hogy tartsuk be itt a lepényevés sorrendjét, és folytassuk a munkát. A, egy dolgot kell biztosítani, hogy mindenki meghozhassa a maga döntését, és Moldávia meghozta ezt a döntést, ratifikálta a szerződést. Úgyhogy most a mi dolgunk, hogy ratifikáljunk. Az ő parlamentjük már ratifikálta hónapokkal ezelőtt a szerződést. Ez volt a moldáv döntés. Ezt a szerződést 2007-ben kezdtük el kitárgyalni, és 2007-től 2009-ig nem az a kormány volt hatalmon, eh, aki most van hatalmon, hanem aki kitárgyalt annak idején, eh, annak a kormányfőt a kommunista párt adta. És gyakorlatilag a moldáv kommunista párta jutottunk erre a tárgyalási e- eredményre. Jobbra nem tudtunk jutni. Úgy gondolom, hogy ezt a történelmi hátteret sem szabad elfelejteni. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját is. Most pedig a módosító indítványok határidejét úgy fogjuk megállapítani, hogy mindenki produktív és gyors módon együtt tudjon működni az előadóval. Szeptember 25-e lesz a módosítók beadásának határideje, és a szavazás aztán szeptember 16-án lesz. Jó? És akkor megvan a megfelelő mozgástér mindenkinek, hogy megfelelő hogyha ugye időben megfelelő eredményre jussunk. Mindenki egyetért, rendben, akkor köszönöm szépen, áttérünk a hatos napi rendi pontra. Csak azt szerettem volna kérdezni, hogy Grúziával mi a helyzet. Erről majd a kibővített elnökség ülésén fogunk beszélni. Hogy csak azért ugye, hogy előrelépés is legyen ott. Tehát ez eddig a tervünk. Október 6-án lesznek az első eszmecserék, második eszmecsere november 4-én, a szavazás november 17-én lesz, a plenáris szavazás pedig decemberben lesz, ez tehát az eddigi elképzelésünk ez lenne Grúziával kapcsolatban, csak hát a választásokkal, bocsánat, Moldáviában. De hát szeretnénk ugye ezt kicsikét gyorsítani a moldáviai választásokra tekintettel. Köszönöm szépen, Áttérünk a hatos napi rendi pontra. Zárt ülés lesz. Kérem tehát az újság.